Okay. Dear colleagues. Kedves kollégák, megnyitom a rendkívüli ülésünket, az INTA bizottság rendkívüli ülését itt eh, Strasbourgban. Azt hiszem, hogy mindenki megkapta a napi rendet. Van-e valakinek esetleg kérése a módosításra? Ha nincs, akkor Folytatjuk a kettes napi rendi ponttal, az elnök közleményeivel, mint általában ezt az ülést is webkamerán nézhetik egész Európában. Hát... Be clear and és na, itt valaki kicserélte a mikrofonomat. Szóval törekedjünk a pontosságra. Első szavazásunkra már is sort kerítek. A külső közvetlen beruházások, befektetések témában. Mielőtt elkezdjük azonban a szavazást, próbaszavazást kell tartanunk, hogy lássuk, hogy mindenki elhozta a kártyáját, nincs több kártya, mint megengedett, és így tovább. Na, majd lassan mondom. Nos tehát, nézzük meg, hogy itt vannak-e a szavazókártyák. Elrendelem tehát a próbaszavazást, mindenki nyomjon meg valamit és használja közben a szavazókártyáját persze. Te tudod, hogy kell ezt itt használni? Jó, megnyitom a szavazást. Not working? Okay, and the is... Lezárom a próbaszavazást. A létszámok rendben vannak. Jó. Akkor kezdjük a szavazást. Tehát a Proust féle jelentés egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum, 201 pontosabban, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most jön a kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Részenként szavazunk a 27-es módosítóról. Első rész. Ről nem kell szavazni. A második résztől azonban igen, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. négy egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító az afettől mellette ellene tartózkodás elutasítva. hogy nem az, it, nem az ITRE bizottságtól származott ez a módosító? Afettől. A 27-es az Afettől. Eltévesztettem elnézést. Jó. 27-es az afattől, akkor elutasítva. Négy hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 296-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 303-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 305-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. Háromszáz 38-as második része mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 370-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. ...387-es második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es az afettől mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Két egymással megegyező módosítónk van, a 415-ös és 416-os mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum 5B mellette. Eléggé bonyolult ez az egész itt. 9, 5B mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9.5c része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre 54-es módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aztán itt jön a tízes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugye? Itt tűnik, hogy elfogadtuk. 68-as mellette, ellene. Ezt ellenőrizni kell. Nézzük a 68-ast. Ellenőrző, gépi szavazás zajlik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, világos, egyértelmű. Igen. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Most jönnek a preambulum kiegészítések. R1-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. R2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es módosító mellette. Maradunk a 81-esnél mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Mm. R3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R R7-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Itre 4-es módosítója mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Kihagytuk a 97-est elnézést. Köszönöm, titkár úr. 97-esről is szavaznunk kell, tessék mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jöhet az R8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. R9-es. Elfogadtuk. R Tízes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. R10A mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. R11-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. R12-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ekon 9-es módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva, R12A módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R12B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R12C kompromisszum mellette ellene tartózkodás Hát szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a változatosság kedvéért az R13. Igen, elfogadtuk. R13-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. R14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R15-ös mellette, ellene, tartózkodás átment, R15A mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, R16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, R16A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, R19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R20-as mellette ellene tartózkodás elfogadt. R20. R20A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R21A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most már csak a függelékekről kell szavaznunk. Egy A függelék, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy B függelék, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 470-es módosítóról nem kell szavazni, és akkor jöhet a zárószavazás, ugye? Az utolsó a körben, tehát akkor a módosított szöveg egészéről elektronikusan szavazunk. Zajlik a szavazás. Tessék szavazni. Lezárom a szavazást. 37 arányban tartózkodás nélkül. Gratulálunk Fruszt úrnak ehhez a kiváló többséghez. So, and now I give you the floor, Mr. Proust. Bien, merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, az árnyékjelentéstevőknek is, akik hozzájárultak az együttműködéshez és ehhez az eredményhez. Mellesleg az árnyékjelent jelentéstevőkkel találkoztam, és már el is mondtam nekik, hogy mennyire fontos, hogy támogassanak bennünket a 69C szabály értelmében elindított folyamatban. Tudjuk nagyon jól azt, minnyáján, hogy a fordítások ideje és a maga az egész ütemterv nagyon szoros, úgyhogy júniusban nem tudunk szavazni a penálison csak júliusban, a trilógusra csak szeptemberben kerülhet sor, és a bizottság és a már elmondta, hogy a tanács is folytatja a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy nagyon sajnálatos lenne, hogy mivel mi már megkaptuk a kompromisszumokat, akkor a tanács még ezen dolgozzon. A polgárelnökséggel nagyon sokat dolgoztunk együtt, éppen ezért jó lenne, hogyha ne veszegetnénk el két hónapot, rövid az idő tehát, Tudják önök is, csak úgy, mint én, hogy a vállalatok részéről nagyok az elvárások, és az idő az mindig a pragmatizmus jelenti, a hatékonyságot jelenti. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt a két hónapot mindenképpen nem kellene elveszegetni. Kérem tehát, hogy a, az elfogadott módosítások alapján, amelyeket az Intában fogadtuk el, akkor folytassuk le a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Proust úrnak, a jelentéstevőnek. Hát na, a INTA bizottságban nagy többséggel elfogadták eh, a módosításokat, ugye eh, az idő is nagyon rövid, és azt kéri a jelentéstevő, a 69C eh, szabály értelmében, hogy az intézményes tárgyalásokat kezdjük el, és erre itt felhatalmazást kér. Az, arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a tárgyalói csapat a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevőből is áll, és a, az itt részéről is kaptunk ö, ö, sok módosítót. ITRE, az itt részéről Petnikova ö, asszony ö, vesz részt a tárgyalásokban, miután a plenárison majd ezt bejelentik júniusban. Ezután tehát akkor szavazhatunk. Az elektronikus szavazást megnyitom. És lezárom a szavazást. tehát a plenáris ülésen majd akkor ezt bejelentjük, és elkezdődni majd a, elkezdődnek a tárgyalások. Köszönöm szépen. Itt láthattuk, hogy a többség megszavazta. Most pedig áttérünk a következő szavazásra. Az elsőhöz többé-kevésbé kapcsolódik, az EU-Kína kapcsolatok állásáról van szó. Winkler úr a jelentéstevő. Nagyon sok módosító van. Megnéztem a módosítókat, és hogyha emlékeznek, itt megint csak 54 módosító van az AFET részéről, tehát az INTE és az AFET nagyon óvatosan tanulmányozza a módosítókat, hogy senki, egyik bizottság se vegye át a másik kompetenciáját, hatáskörét. Volt erről már vita, és az 56-os módosító második részét elfogadhatatlannak nyilvánítom, mert nem az AFET hatáskörébe tartozott. A GUE szeretné azt bejelenteni, hogy a 3B kompromisszum és a 4B kompromisszumot nem ö, ö, támogatják. Miután ezt elmondtam, tehát kezdjük meg a szavazást. Az első, az egyes kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes módosító, szavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 11-es módosító, ez egy kiegészítés lenne, emellett kiszavaz ellene tartózkodás elutasítva. 3A kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 3B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 31-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 4A kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 4B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 40-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 41-es, amely megegyezik az ötös kompromisszummal mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos kompromisszum mellett ellen, tartózkodás elfogadva, és aztán itt van a 46-os módosító, csak az első részre szavazunk, mert a második rész nem elfogadható. Tehát a 46-os első részére mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 28-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 52 mellett ellen tartózkodás elutasítva, hetes kompromisszum következik mellett ellen tartózkodás elfogadva, nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 68-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 77-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 78-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 79-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, tizenegyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 86-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 10 Tehát akkor ezt ellenőrizzük le, azt kérik. 86-os módosítóról van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 63-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 89-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 90-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 91 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás 13-as kompromisszumról van szó. Tehát akkor még egyszer, hogy világos legyen. 13-as kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 93-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 97-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 99 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 100-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 101-es e, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 103-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a 111-es Winkler uré mellett ellentartózkodás elfogadva, 19-es mellett ellentartózkodás elfogadva, és a záró szavazás következik elektronikusan. Nyitom a szavazást. És lezárom a szavazást, és, és elfogadva na, többséggel Gratulálunk Winkler úrnak. Nem vagyok benne biztos, hogy a 41-es eredménye világos volt, esetleg ezt le lehetne még ellenőrizni? Most kérem. Hát általában nem ellenőrizhetjük már a módosítókat, hogyha ilyen visszamenően, azt hiszem, hogy az eredmény teljesen világos volt. Ezt elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük le. Elektronikusan természetesen a 41-es módosítóról van szó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Már 36-an szavaztak, és elfogadtuk. Tehát akkor ugye mindig jobb a helyzet, hogyha közben teszik fel a kezüket, és akkor akkor most következik a kedvencem, az egyéb kérdések, de nincs semmiféle egyéb. A következő ülés június 20-a Brüsszelben lesz. Köszönöm szépen